június 8-án tettünk véglegessé. Most kezdődik, miután erre vonatkozó módosítási javaslatok nem érkeztek, ezért ezt most elfogadottnak tekintjük ezt a napi rendtervezetet. És ezzel következik Szakarova jelentés, az Unió részvétele a földközi tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben. Rögtön meg is adom a szót a jelentéstevő asszonynak, Szakorafa asszonynak. Panie i panowie, serdeczna prośba o... Kedves kollégák, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy folytassuk az ülést, és a jelentéstevőt kérem, Zakorafa asszonyt, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nagy megelégedéssel állapítom meg, hogy hat hónapos tárgyalás után és eh, az ITRE bizottságban folytatott hosszadalmas munka után a, és a